What's the time? No, uh, five past six. Good morning, dear colleagues. Jó reggelt, kedves kollégák! Jó reggelt, hölgyeim és uraim! 9 óra 5 perc van, úgyhogy kezdjük el a munkánkat. A külügyi bizottság ülésének napi rendjén a 8, 9, 10, 11 és 12-es ponthoz érkeztünk. Colleagues, you had enough time to gossip. Kedves kollégák, elég idejük volt plegykálni, most már dolgoznunk kell. Tehát a 8, 9, 10, 11, 12-es pontok következnek, szavazásra kerül majd sor. Mindegyik pontról tehát szavazunk, és egy óránk van a szavazásra. A 8-as ponttal kezdjük, egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapítása. Mielőtt rátérünk a szavazásra, az előadónak, Manescu asszonynak megadom a szót egy pillanatra. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a többi frakcióból, nagyon jó volt az együttműködés a véleményelkészítésekor, A LIBE szakbizottság a felelős bizottság. Nagyon sok módosító van, és a legtöbbjük a Libéhez tartozik, úgyhogy a szavazólistán nagyon sok módosítót fognak látni, amelyek mellett mínusz szerepel az előadó véleményeként, azért, mert a legtöbbjük a Libe területéhez tartozik. A Libe szakbizottság előadójával beszélve arra következtetésre jutottunk, hogy átadom önöknek ezt a kérést, közvetítem az előadóasszony kérését a LIBE szakbizottságból, hogy tartsuk magunkat a külügyi bizottság hatásköréhez. Ezek a módosítók ugyanis nem a mi területünkhöz tartoznak. Kollégáink a Libe szakbizottságban úgyis benyújtják ezeket, tehát nem fogunk veszíteni semmit, minden rendben lesz. Két szóbeli módosító is van, amelyek szintén nem hozzánk tartoznak, hanem a Libeszak Bizottsághoz, tehát örülnék, ha ezeket is mínusszal vennénk figyelembe. Köszönöm szépen, Jimenez asszony. Hát, Elnézést kérek, nincs itt a szavazókártyám. Ennyit akartam jelezni. Elnök úr, és ez most akkor mit jelent? A képviselő asszony lehet, hogy Strasbourgban felejtette a kártyáját, akkor kézfeltartással fog szavazni. Nagyszerű mondja az elnök, senki más nem kíván szólni, akkor átérhetünk a szavazásra. Lássuk, hol kezdünk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 53 mellette, elutasítottuk 54 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 55 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 56 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 58 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 59 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 60 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61-62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64, ellenőrizzük? Jó rendben, kollégák, a 63-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mind az 57-en szavaztak, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Most mi a következő? A 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-től 68-ig mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Vote is closed. This has been carried. 69 in favor. Oh no, it's been adopted. It falls. So we go down. A következő a 74-75-ös lesz mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 76 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 77 mellette, bocsánat, ezt visszavonták, mondja az elnök, 78 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 83-84 elutasítva, 85, és a szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Visszavonták a 86-ost, a 87-es következik mellette, ellene. Tartózkodással elutasítottuk, 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 91-92 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Tehát 91-92 Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk ezt méghozzá nagy többséggel. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 95 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 96 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 97 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 99 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 100 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Nem. Jó. 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 102-103 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 110 mellette, ellene tartózkodás, 111-et elutasítottuk, 112 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 113 mellette, Elnézést, ez okafogyottá válik, mondja az elnök 114 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva 115-öst visszavonták, 116 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 117 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 118 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 120 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 123 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. százhuszonnyolc mellette ellene tartózkodás elutasítva, 129 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 130 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 131 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 134 mellette, igen, ez megegyezik, mondja az elnök, akkor a 135-ös következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 136 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 137 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 138 és 139 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 142 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 143 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 144 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 145 mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 150-es következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 151 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 100 152 és 153 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 155 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 156 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 157-től 161-ig mellette ellene tartózkodás elutasítva. 162-163 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 164 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 165-166 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 167, bocsánat, visszavonták, mondja az elnök, 4-es következik mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A preambulum bekezdések következnek, ötös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hét mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, nyolc mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. kilenc mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 10 és 11 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. A 10-11-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Két kolléga még mindig alszik, lezárom a szavazást. Hát ezt elfogadtuk. Köszönöm. So 12 in favor. Oh, sorry. 12 oka fogyott, vagy elfogadtuk, igazuk van, bocsánat. Az én szavazó listámon nem így van? Na, 13 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva, 14 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 18, 19 és egy kettes módosító, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást még egy, most már mindenki szavazott, és ezt elutasítottuk. A harmadik rész következik mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. A 20-as következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette Bocsánat, mondja az elnök, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as első része mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 38-ast megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, ezt elutasítottuk. A második rész az okafogyottá válik, a 30-as nem a 30-as, a 40-es következik tehát. Epididejosz úr mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42, 43, 44, 45 egyben, a 41-es visszavonták, a többi egyben mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ne, a hármas kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És ezután az 50-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5 a végszavazás következik. Az így módosított vélemény szövegéről megnyitom a szavazást. Egy kolléga még nem szavazott. Most már mindenki megvan és elfogadtuk 47 igen és 9 nem szavazattal. Gratulálunk az előadónak. Uh, Mr. Panzeri, please. Panzeri úr, parancsoljon. Most, hogy szavaztunk, elnök úr, arra kérném önt, elnök úr, hogy ellenőrizzen valamit, csak azért, mert nincsenek szabályok, arra vonatkozóan, hogy az AFET és a Libeszak bizottság között milyen kapcsolat van, és itt most eléggé véletlenszerűen döntötték el, hogy egy módosító indítványról szavazhatunk-e, vagy pedig a Libe szakbizottság hatáskörébe tartozik. Voltak értelmes módosító indítványok hasznosak, amelyekkel az előadó is egyetértek. Én pedig úgy gondolom, hogy rengeteg fontos módosítóra nemet mondtunk, pedig ha megszavaztuk volna ezeket, akkor megerősítette volna a jelentést ez a sok módosító a Libe szakbizottságban is tehát egy kicsit vizsgálódjunk itt még a kompetencia tekintetében, mert egyébként teljesen fölösleges, amit politikusként itt végzünk. Jó, köszönöm szépen, Pancéri úr. Van-e valaki másnak még megjegyzése? Ahogy javasoltam, és szerintem most ennek az ügynek az alapján vitassuk meg majd általánosságban, hogy a jövőben hogyan járjunk el olyan jelentések esetén, ahol egy szakbizottság véleményt nyilvánít, és akkor ugye a saját hatáskörén belül teszi ezt. Én értem a nehézségeket, nekem sem tetszik ez az eljárás, de a mostani esetben, mostani helyzetben nem volt megoldás, de értem, amit ön mondott, és a következő kibővített bűróülésen beszéljük ezt a témát meg, jó? Köszönöm szépen! És akkor a kilences pont következik. Item number nine. A kilences pont tehát Dél- és Dél-Kelet-Ázsiában a hontalanság. Basir úr az előadó, van esetleg mondani valója? Just like to thank all my... Szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak. Nagyszerű volt az együttműködés, ennyi, nem több. Köszönöm szépen. Wonderful. Nagyszerű. Ezek szerint megkezdhetjük a szavazást. A 74-es módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76. Pereda úr módosítója mellette ellene tartózkodás egész meglepő, de többséget kapott. 78 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79 az egyes szóbeli módosító a jelentéstevő részéről együtt szavazunk, mellett ellene tartózkodás elfogadva. 81 2 szóbelével, szóbelével együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85 mellette ellene tartózkodás elutasítva 86 ellene 88 against 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva 86 mellette ellene tartózkodás elfogadva 87 mellette ellene tartózkodás elfogadva 89 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. 89-es, tehát csak hogy egy kicsit felébredjünk. Three, two, two colleagues still sleeping. Kette még mindig nem ébredtek fel. We close the vote. Lezárom a szavazást. Oh, myself, I was sleeping, yeah. Ah, hogy én, nem. Én aludtam el, de nem, mégsem, mégiscsak szavaztam. De nem. Szóval a lényeg, hogy 36-21 arányban elfogadtuk. So, we are now 90. 90-esnél tartunk. Ja, ez jó volt. Szóval 90 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve egy mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve kettő mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 93 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 96 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 97 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, akkor ezek szerint elutasítottuk. 99 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-103 együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva 105 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 107 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 106 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 108 mellette. Na, tessék, kezekkel. ellene tartózkodás és ezt e, elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110-111 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 113 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114-15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 118-19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 120 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 122 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 123 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 124 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 125 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. Jó, akkor a 125-öt elektronikusan ellenőrizzük. Two missing. Okay, vote is closed. Ketten még hiányoznak, akkor lezárom a szavazást. Ez egyértelműen utasítás, 21 a 6-tal szemben. 126. 126-nál tartunk mellette, ellene, tartózkodás. Nagyszerű szavazás volt. 127-128 együtt, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 130 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 129 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezek szerint a Deve háromnál tartunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva a Deve 4, mellette ellene tartózkodás elfogadva a Deve 5, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, Deve 5 tehát, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Deve 6, mellette ellene tartózkodás előfogadva. 136, 137, Schaffhauser Preda azonos módosítók, Ez egészen lenyűgöző. Mellette ellene tartózkodás elfogadva, igen. Akkor ezek szerint elfogadtuk. Ezt elfogadtuk, és most a Deve 8-nál tartunk, mellette ellene tartózkodás. Mindenki jelentkezett, nem? Akkor kezdjük előről. 8, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Deve 7 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 16, mellette ellene tartózkodás elfogadva 17, mellette ellene tartózkodás elutasítva 4-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es módosítónál tartunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve B, mint Béla. Az ötös kompromisszumról szavaztunk, és akkor most hová ugrunk? Itt van tehát a Deve B. A következő oldalon Deve B második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, és most a devet C-hez érkeztünk, a, a lap alján van, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 46 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 47-es módosító Zambacki módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 48 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 58. Megnyitom a szavazást. Le is zárom. Elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 68-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. 68-as módosítóról szavazunk. Vote is close? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 70 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69 nem, ez okafogyott, 71 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette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 Lezárom a szavazást. 30 28 szemben elfogadtuk, Tízes módosító ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, Tízes módosító, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30-29 ellenében és a liberális kolléga Jimenez asszony mellette, most megkerült a kártya? Jó, megvan. Tehát 30 a 29 es szemben, hát ez nagyon szoros eredmény. És akkor a 11-nél tartunk. Mellette ellene tartózkodás, ezt megint ellenőrizzük. 11-es módosító. Lezárom vagyis elfogadtuk. Az állásfoglalás tervezett módosításokkal együtt erről szavazunk most, megnyitom a szavazást, elektronikus szavazásra kerül sor. Kettőt még hiányolok. Lezárom a szavazást. 54 kettő ellenszavazattal gratulálok a jelentéstevőnek. És akkor el is érekeztünk a tizedik ponthoz, ami a pénzügyi szabályok, amelyek az általános költségvetésre vonatkoznak, az uniós költségvetésre. Andy Krisztia, az előadó, hogyha van mondani valója, tessék. Igen, köszönöm. Szeretném az előadótársaimnak megköszönni a munkájukat, illetve a titkárságnak is. E, nagyon nagy segítséget kaptam tőlük, köszönöm. Köszönöm. Ezek szerint kezdhetjük is a szavazást. Against abstentions carried. Elfogadva. 32 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 33 szóval módosítóval mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. Hármas mellette, ellentartózkodás elfogad, négyes mellette, ellentartózkodás elfogadva. Négyes, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 39-es módosító a következő mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük a 39-esről, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45 mellette ellene tartózkodás, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ne 51 mellette az 50-est ellenőrizzük, rendben. Megnyitom a szavazást az 50-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hol is tartottunk? Az 51-es a következő mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Én kicsit össze vagyok zavarodva. Carried. Elfogadva. Number nine. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Vote is closed. 28. Lezárom, elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 16-osról megnyitom az elektronikus szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. 17. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 20-ast ellenőrizzük. Open. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Is the machine broken? <laughs> There were more than two fingers going up the wrong way. That... <laughs> Több mint ketten tették fel rosszul a kezüket. Uh, now it's 21. Now 21. 21-es. Mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva. We come to the final vote. A végső szavazás következik, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 42 mellette, 15 tartózkodás egy szavazat mellett elfogadva, gratulálunk. Most pedig a 11-es következik. Stabilizációs és testrólási megállapodás az EU és Bosznia-Hercegovina között. Egy szavazás van, megnyitom a szavazást. Egy kolléga még nem szavazott. 57 mellette, egy ellene. Gratulálunk. Right, and now we come to Moldova. Most Moldova következik, a 12-es makrofinanciális Segítségnyújtás. A jelentéstevő nincs itt. Van-e valaki más, aki szót kér? Ha nem, akkor elkezdjük a szavazást. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 20, 41 mellette, elutasítva, 42, 43. Compromise 4, in favor. 4-es kompromisszum, ellene tartózkodás elfogadva. 48 mellette ellene elutasítva. 7-es elfogadva. 49 mellette ellen elutasítva. 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51 mellette ellene, elutasítva, 53 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Az 53-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 54 mellette ellene elutasítva, 55 mellette ellene elfogadva, 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük rendben az 56-osról, megnyitom a szavazást, Az 56-osnál tartunk, Solc úr. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az 57-estől a 60-asig blokkban szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 61 mellette ellene, elutasítva, 62 mellette ellene, elutasítva. 63-as mellette, elutas a 64, elutas a 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es preambulum mellette elutasítva, 10-es mellette ellene elutasítva. Egyes szóbeli módosító mellette ellene elfogadott, 11-es mellette elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás. Elnézést, mit szeretném? A 12-est már rég elhagytuk, már a 15-ösnél járunk, a 15-öst ellenőrizzük akkor, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást, elutasítva. A 16-os a következő mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenhatosról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodás utasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette elfogadva, kettes kompromisszum ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát a 30-as a kásztárdó módosító. Lezárom a szavazást, elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végső elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 55 mellette, senki nem szavazott, illetve négy. ellene. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Két perc múlva folytatjuk az ülést. Right, ladies and gentlemen, it's 10 o'clock. I would like... Hölgyeim és uraim, 10 óra van. Kezdjük újra a munkát, illetve hát folytassuk a munkát. Mindenkit megkérek, hogy foglaljon helyet. Kérem, mindenki foglaljon helyet és a rendünk 13-as pontjára térünk rá. A Bosznia-Hercegovina témát fogjuk most megvitatni, és nagy szeretettel köszöntöm ennek az országnak a külügyminiszterét, Igor Cündakot. Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk, és köszönjük, hogy a boszniai nagykövet úr elkísérte az Európai Unióhoz delegált nagykövet is. Több eszmecserét folytattunk már ezzel az országgal. Fiatal országról van szó, 25 éves ez az ország, és a társulási megállapodás több mint egy éve életbe lépett. Ugye 2016-ban az ország benyújtotta az EU csatlakozás iránti kérelmét, és Mielőtt külügyminiszter úr mindezeket történelmi perspektívába helyezni, hadd mondjam el, hogy ez a lakmus tesztje a e, csatlakozásnak azt hiszem az önök országa, e, ha a demokráciához és a etnikumok közötti békéhez sikerül eljutniuk, akkor ez egy nagyon jó példa lenne a nyugat-balkáni régiónak. Jó példát mutatnának. Mindannyian tudjuk, hogy milyen szomorú időket éltek meg a múltban ezek az országok, de most ünnepeltük a római szerződés 60. évfordulóját. Ennek az integrációs folyamatnak az a 60. évfordulóját, és ez az integrációs folyamat északon és délen is lezajlott a kontinensünkön, de ne felejtsük el azt sem, hogy az európai történelem egyik legszörnyűbb eseményéről is nem sokára megemlékezünk. 22 éves évfordulója lesz a srebrenicai eseményeknek. A nyugat-balkáni régióban az újjáépítés, a megbékélés, a demokrácián alapuló, értékeken alapuló partnerségi kapcsolattal erősíthető meg. Nagyon sokat tennivaló még, az országnak meg kell erősíteni a szarajevói központi intézményeket, és a politikai polarizációval fel kell, hogy hagyjon, az európai kérdésekre választ kell adni, a pénzmosással, a szervezetbűnözéssel szembe kell szállni, és a média szabadságát is biztosítani kell. Miniszter úr, most megadom ennek a szót, hogy a Európai Parlament Külügyi Bizottságához szóljon, azokról az előrelépésekről, amelyeket a hazája tett, illetve hogy beszámoljon a kihívásokról is, amelyek előtt állnak. Mondom még egyszer, barátok között van, öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen McAllister úr, megköszönöm önnek és a kollégáknak is. Zsö. Nagy örömömre szolgál, hogy eljöhettem önökhöz, és eszmét cserélhetünk a bosznia-hercegovinai helyzetről, illetve a csatlakozási folyamatról. Elsőként hadd kezdjek néhány megjegyzéssel, utána pedig rátérek arra a részre, amely ugye mindig érdekesebb, amikor konkrétan rátérünk majd az egyes pontokra, és eszmecserére kerül sor. Először is azt kell elmondanom, hogy Bosznia-Hercegovina elkötelezte magát nagyon határozottan amellett, hogy csatlakozik az Európai Unióhoz. Bosznia-Hercegovinában nincs nagyon sok olyan téma, amelyben egyetértenek a szerbek, a horvátok és a bosnyákok is. Ugye a két bosznia-hercegovinai entitás viszont ebben a témában egyetért. Az EU-s csatlakozás egy olyan kérdés, amelyben mindenki egyetért, és szeretnénk az integrációt a lehető leggyorsabban eh, folytatni és lezárni. Az egyik legfrissebb felmérés mutatja, hogy a lakosság 80%-a támogatja ezt a folyamatot, az Európai Uniós integrációt és csatlakozást Bosznia-Hercegovina esetében. Tehát szeretnék az emberek, hogy Bosznia-Hercegovina az EU tagja legyen. Ami a külpolitikát illeti, két téma dominálja ezt amelyek nagyon fontos prioritások. Az első az EU-s integrációs folyamat, a másik pedig a regionális együttműködés. Mindkét téma természetesen azt jelenti, hogy az ország az EU-s integrációs úton halad. Hadd mondjak most néhány dolgot mindkét prioritása kapcsolatban. Először is 2016, ugye a tavalyi év volt a legnagyobb áttörés éve Bosznia-Hercegovina életében, történelmében, az európai integrációs folyamatban. Ilyen áttörésre egyik megelőző évben sem került sor. És ráadásul egy választási év is volt a tavalyi, tehát még fontosabbá teszi mindez az áttörést, amelyre sor került. Most nem arra van szükség, hogy hátradőljünk és megálljunk, hanem egy újabb ilyen jó évre van szükségünk 2017-ben. Ugye mindannyian tudják, hogy december óta az Európai Bizottság kérdőiven állunk van. Ez egy európai téma, amelyel, amelyre a legtöbb időnket fordítjuk. Az a szándékunk és kívánságunk, hogy a tagjelölt státuszt mielőbb megkapjuk ha lehetséges, akkor még az idei év vége előtt tagjelölti státuszba szeretnénk lépni. Mindent hajlandóak vagyunk megtenni annak érdekében, hogy idáig eljussunk. Bosznia-Hercegovina EU-s integrációjának ez fontos lépése lenne. Remélem, hogy nyugat-balkáni kollégáim, akik szintén elindultak ezen az úton, nem fogják sérelmezni, hogy én ezt most itt elmondtam. A Bosznia-Hercegovina számára ez a folyamat a leges legfontosabb, talán a mi esetünkben ez még fontosabb is, mint más országok esetében, a hosszú távú stabilitás és a hosszú távú béke érdekében tesszük ezt, illetve hogy végre megszülessen egy hosszon tartó kompromisszum és egyetértés Bosznia-Hercegovinában, de ez csak akkor lehetséges, hogyha az európai perspektíva megmarad, tehát ez a nagyon világos jövőkép Bosznia-Hercegovina esetében egy EU-s tagságot tartalmazó jövőkép tényleg megvalósul. Bárhol Boszniában, mindegy, hogy Szarajevóban, vagy bármilyen városban, vagy vidéken beszélünk az emberekkel, mindenki nagyon elkötelezett, és három fontos dolgot várnak az Európai Uniós integrációtól. Az első a gazdasági fejlődés és növekedés, erre számítanak. Ez persze azt jelenti, hogy változtatnunk kell ezeken a szörnyű számadatokon, statisztikákon, ami most megvan. Ezek közül csak egyet emlegetnék, vagy emelnék ki a 60%-os munkanélküliség a fiatalok körében. Ugye nyilván világos, hogy a fiatal férfiak és nők miért akarják elhagyni Bosznia-Hercegovinát. Tehát az első szempont a gazdasági szempont, de az emberek ezt a folyamatot egyébként úgy is látják, mint egy olyan folyamat, amely a valódi jogállamiság megvalósulásának biztosítéka. Ugyanis az emberek szeretnének jobb nyugdíjakat, világosabb jövőképet a gyermekeiknek, a gyermekei gyermekeinek, de igazságot is szeretnének, jogállamiságot szeretnének látni. Tehát számukra a jogállamiság ugyanolyan fontos, mint a gazdasági növekedés. A harmadik dolog pedig a biztonsági szempontok. Erről is gyakran beszélek, mert számunkra ez is nagyon fontos. A lakosság legnagyobb része egy, kettő vagy akár három háborút is átélt már. Bosznia-Hercegovina és a régió Európai Uniós integrációja számukra azt is jelenti, hogy az elkövetkezendő száz évben nem lesznek háborúk. Tehát, hogyha semmi mást nem hozna ez a folyamat, csak azt, hogy nem élnek át több háborút, már ez önmagában hatalmas jelentőségű lenne számukra. Én azért soroltam el ezeket a szempontokat, hogy önök is lássák, hogy hogyan gondolkodik egy állampolgár, miért olyan fontos az állampolgáraink számára az integráció, az EU-s integráció. Barátainkkal a régióban természetesen együttműködünk, elkötelezettek vagyunk a regionális együttműködés mellett is. Tudjuk, hogy ez milyen előnyöket hozhat Szerbia, Montenegro, Macedónia és a régió többi országa is barátunk és partnerünk ebben az együttműködésben. Arra szám, számítunk, persze megvannak az elvárásaink, ez tulajdonképpen előny. Mi rendelkezünk a legnagyobb határral, több mint ezer kilométeres ez a határszakasz Horvátországgal, amely már Európai Uniós tag, és úgy látjuk, hogy ez segíthet bennünket a csatlakozási folyamat felgyorsításában. Mik az akadályok, a kihívások, amelyekkel szembenézünk? Fontos azt elmondani, hogy a legáltalánosabb, illetve a legveszélyesebb az a politikai stabilitás helyzete. Bosznia-Hercegovinában ugye tudják, hogy a Daytoni megállapodás van életben. Ez mindennek az alapja. A mai Bosznia-Hercegovinának ez az alapja. Az előrelépésnek egyetlen módja az, hogy együtt dolgozzunk a kölcsönös egyetértés és a kölcsönös a közös párbeszéd szellemében. Ez a siker egyetlen módja. Mindannyian előre tekintünk, mindenkinek megvan a jövőképe, és hogyha az ország különböző részeiben megkérdezzük az embereket, a különböző társadalmi csoportokhoz tartozó embereket, azt tapasztaljuk, hogy a múlttal kapcsolatban a vélemények esetleg eltérnek, de a jövőre nézve közös képet alakítunk ki. Most előttünk vannak még a következő lépések az európai integráció felé vezető úton, és ezért is nagyon fontos, hogy a reformok folytatódjanak. A reformok listáját együtt állítottuk össze, mi és az európai intézmények, és nem gyakran látjuk azt, legalábbis Bosznia-Hercegovinában, hogy a reformok csomagját egyhangúan fogadják el. Még az ellenzéki pártok is egyhangúan, az ő képviselőik is egyhangúan támogatták ezt a reformcsomagot. Ezt a nyilatkozatot úgymond, az európai csatlakozást támogató nyilatkozatot az összes párt vezetője együtt írta alá, az ellenzéki pártok vezetői is. Tehát folytatjuk a munkát, leginkább a gazdasági témákra összpontosítunk, a gazdasági reformokra. Ezek az erőfeszítések állnak most a középpontban. Ami az Európai Unióval való kapcsolatokat illeti, mármint hogyha intézményi szempontból vizsgáljuk a kérdést, azt mondhatjuk, hogy nehézségeket él át a parlamenti együttműködés terén. Nincs ugyanis Bosznia-Hercegovina olyan pozícióban, ahol lehetne, ahol lennie kellene. Tehát az egyenlet parlamenti oldala még nem egészen működőképes. Fennakadtak itt a munkák a az előrelépés, az előrehaladás. <clears throat> Beszéltem több európai parlamenti képviselővel is, remélhetőleg meg tudjuk oldani majd, fel tudjuk oldani ezt a helyzetet, és akkor a testület meg tudja kezdeni a munkáját. Ahogy említettem, nagyon érdekes lesz majd az eszmecserét lefolytatni, az által említett témákról, de az önök véleményére is kíváncsi vagyok az integrációs folyamatról, illetve Bosznia-Hercegovina állapotáról. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezeket a bevezető szavakat, a vitára, az eszmecserére pedig körülbelül 40 percünk van. Jelenleg megszámolom, 12 kolléga kért szót, úgyhogy azt mondanám, hogy mindenki legyen szíves két percben összefoglalni a mondandóját. A Bosznia-Hercegovina és Koszovói delegáció vezetője fogja kezdeni, Picula úr. Hvala gospodine predsjedniče. Svakako predstavlja pravo zadovoljstvo danas e, među nama ugosti ministra vanjskih poslova. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy e, a külügyminiszter úrhoz szólhatok valóban több alkalommal tanúbizonyságot tett arról, hogy elkötelezett híve az európai integrációnak és közös értékeinket képviseli. Mindez nagyon jó. 2016 sikeres év volt ilyen szempontból, annak ellenére, hogy sok minden elvonta a figyelmet e- erről a témáról, de azért ez az évben bizonyította, hogy a strukturális problémák mellett sikerül ehet előre haladást is elérni. Mindazonáltal szeretném egy nagy problémára felhívni a figyelmüket, ami a két parlament között a kapcsolatot kisé nehézkessé teszi. Miniszter úr, kétségtelen, hogy az Európai Unió szeretné, hogyha Bosznia-Hercegovina gazdag és stabil lenne, de ehhez működnie kell a gazdaságnak. Az EU tagság konszenzus alapú kell, hogy legyen. Ezt többször bizonyítani sikerült már. Viszont sajnos hiányzik a teljes parlamenti dimenzió a két parlament között. Ez a nagy problémája az a társulási problémának. Vannak jelentős technikai nehézségek, és egyelőre nem látjuk a megoldást, bár azért vannak részleges kompromisszumok. A bosznyák parlamentben különböző csoportok vannak, amelyek blokkolják ezt a folyamatot saját pozíciójukat féltve. Ön külügyminiszterként hogyan tud szerepet vállalni ebben a folyamatban? 2017 nem választási év. Hogy gondolja, mit tehetnének annak érdekében, hogy Bosznia közelebb kerüljön az európai integráció céljához? Köszönöm szépen. Most eh, a Boszniával foglalkozó előadónak adom meg a szót, Preda úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát azt szerettem volna mondani, hogy köszönöm szépen ezt a sok előrelépést, amit az ország tett az elmúlt években, ahogy ön is elmondta, valóban előrelépés történt az előző évekhez képest, legalábbis összehasonlításban. Beszélt az olajszármazékokra vonatkozó törvényről. Ez nagyon fontos, illetve az finanszírozási szempontok is. Ez egy olyan intézkedés, amit egyébként a reform napirenden megfogalmaztak. És mi a az esélye annak, hogy időben elfogadják ezt a törvényt, sok minden szól ez ellen. Aztán a második kérdésem, egy kérdévre való válaszok, mikor számíthatunk arra, az elején ugye optimisták voltunk, de most úgy tűnik, hogy még igazából várnunk kell. Aztán az utolsó kérdésem, volt egy az International Republican Institute részéről egy felmérés. Felpróbálták mérni a támogatást az uniós csatlakozás eh, mellett a szerb köztársaságban. Ön a szerb köztársaságból jön. Mit lehet tenni ennek érdekében, hogy eh, egy kicsit változzon eh, az általános felfogás? Mit lehet tenni, az Európa melletti hangok erősödése érdekében. Köszönöm szépen. Az árnyék előadók jönnek. Papadakis úrral kezdjük a sort. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Bosznia-Hercegovina külügyminiszterét. Én vagyok az árnyék jelentéstevője az SND frakciónak, és egyébként ciprusi vagyok. Nagyon komoly problémákkal találkoztunk. Bizonyal megértjük a mások előtt álló nehézségeket is, és nagyon fontos, hogy legyen egy perspektíva az új fiatal generáció számára, és hogy megfelelő reformok, alapos reformok történjenek, amelyek valóban megváltoztatják az életkörülményeket. Aztán a korrupcióval szembeni fellépés is nagyon lényeges, hiszen a nagy korrupció elkedvetleníti a fiatalokat, és talán ez is hozzájárul abban, ahhoz, hogy olyan nagy számban hagyják el az országot. A vallási vezetők is nagyon fontos szerepet kapnak. Erre szeretnék rákérdezni, hogy mi az ő szerepük úgy lépnek fel, hogy a különbségeket enyhítik? Mert hogyha ezt meg tudják tenni, akkor úgy gondolom, hogy ez mindenkinek javára szolgálna. Sokkal fontosabb ez, mint hogy a vallás tovább megossza az embereket. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy van hozzájárulna a normalizációhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tanek úr következik az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a frakcióm támogatja, eh, nem támogatja a bosznia-hercegovinai jelöltséget. Ez az egyetlen nyugat-balkáni ország, amely még nem kapta meg a tagsági stát, illetve a jelöltségi státusz, sok mindent kell még tenni. A kormány szerepe még mindig nagyon gyenge, és nagyon erős az orosz befolyás a régióban. Dayton óta már több mint egy évtized eltelt, több olyan kérdés van még, amelyet nem oldottak meg, például az idp visszatérése, és a külügyminiszter persze most beszédében beszélt arról, hogy segítsük Bosznia-Hercegovinát a csatlakozásban. Két kérdésem van az egyik Oroszországgal kapcsolatosan. A Montenegróval foglalkozó előadó is beszélt már erről. Engem érdekelne az is, hogy Törökország milyen szerepet játszik az önök országában. Különösen, és ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, külső források, például a különböző szalafista jótékonysági szervezetek, a, a, mit tesznek a dzsihadistákkal kapcsolatosan, akik elhagyták az országot, és most, hogy csot, gyengül az ISIS Moszulban és Rakában, visszatérnek az országba. Bosznia-Hercegovina az e onc ben Törökországgal szemben csak megfigyelő tag, az Egyesült Királysága kapcsolatosan a Brexit utáni időszakra nézve. Az EAS nem támogatja a berlini folyamat folytatását, illetve hogy, a London, hogy Londonban legyen a következő csúcs találkozó a Brexit miatt. Ön ezzel kapcsolatosan hogyan gondolkodik, és Nagy-Britannia szerepével kapcsolatosan a Brexit után? Köszönöm, Charles. Ratos úr a liberálisok nevében. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Frakcióm támogatja Bosznia-Hercegovina tagjelöltségét. Néhány perccel ezelőtt egy jegyzőkönyvet fogadtunk el a társulás megerősítése érdekében. Horv- vált ország esetében is hasonlók voltak a, a feltételek, a gazdasági terve fogadása és a koordinációs mechanizmus kialakítása, ami ezt a levelet illeti. Az Európai Bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a politikai kapcsolatokat kell, hogy tükrözze ez Bosznia-Hercegovinán belül, Amikor a kérdőívre választ adnak, bizonyára koordinációra van szükségük velünk. Ez eh, akár próbája is lehet a jövőbeli koordinációs erőfeszítéseknek. Az önök által működtetett mechanizmusok komplikáltabbak, mint amelyeket korábban tapasztaltunk. Hogyan értékelik a koordinációs mechanizmus működését abban a folyamatban, amelyben a kérdőív kérdéseire választ adnak. Köszönöm. Thank you, colleagues. Uh, this was a... Köszönöm, kollégák. Ez volt uh, a felszerelások kérdések első köre. Most a külügyminiszter urat kérem, hogy az első kör kérdéseire válaszoljon, és ha még itt marad időnk, akkor lesz egy második kör is. Külügyminiszter úr, először is szeretnék én is feltenni egy kérdést. A Nyugat-Balkán Vámundió gondolatát támogatja-e, és hogyha igen, akkor a következő nyugat-balkáni csúcsálkozón ezt felvethetik-e? I will try to be brief. Köszönöm szépen a feltett kérdéseket. Megpróbálok rövid lenni, azért, hogy még több kérdést is felesen tenni, ami Kucová úr kérdését illeti, a közös parlamenti tanácsot illetően, hogy itt mit tehetünk. Természetesen ismerjük ezt a különbségtételt, a kormány, nálunk ez a miniszterek tanácsa a parlament között, illetve hogy ez mennyire érzékeny kérdés. Hát nekem lassan kell haladnom, de természetesen fogok beszélni azokkal, akik a mi parlamentünket képviselik, hogy megvizsgáljuk, hogy lehetőség van-e arra, hogy egy megoldás kialakítsunk az elkövetkezendő hetekben, hiszen ennek most már nagyon elérkezett az ideje értjük a problémát, hát itt pusztán a félelmekről is szó van, az országon belül a politikai csatározásokon, és most meg kell mutassuk azt, hogy képesek vagyunk a belső ügyeinket, eljárásainkat hozzáigazítani mindahhoz, amit az Európai Parlamentek kialakítottunk. Hát én most nem tudok erre azonnal megoldást adni. Tudom, hogy már vannak javaslatok, és én az országomon belül megpróbálok bekapcsolódni ezekbe az egyeztetésekbe. Ami Préda úr kérdését illeti, az egyik nagyon vitatott téma jelenleg az új törvények kérdése. Itt négy törvényről van szó, ez egy törvénycsomag az olajjal kapcsolatban, illetve más adóztatási kérdésekkel kapcsolatban. És van egy belső politikai csata, azt gondolom nagyon sok idő eh, telene az, hogyha én most minden részletet megosztanék önökkel, de hogy értsék, különböző pártok eh, vesznek részt, különböző kormányegységekben, a miniszterek tanácsában, eh, állami szinten. Éppen ezért voltak feltételei eh, ezeknek eh, a törvényeknek a belső politikai vitákban. A politikai projektek szerettek volna mezőgazdasági célokra támogatást kapni olyan esetekben, akiket leginkább érintenek, sújtanak ezek a módosítások. Tehát ezt a csomagot remélhetőleg mindenki el fogja fogadni, de egy ilyen megállapodás végül nem született, mert a sürgőségi eljárásban ezt nem sikerült elfogadni, és még mindig nem tudjuk azt, hogy ez hova tart majd, de Lehetséges az, hogy ha változik a hangulat, akkor ezt gyorsan el, kell, el lehet fogadni, de erre most világos válasz még nincsen. Nem látható az, hogy a négy ott csomag tervezet elfogadásra kerül-e időben, különösen ami az IMF határidőt illeti annak érdekében, hogy a pénzek második részét is fel lehessen venni. Ami az előkészületeket illeti, a kérdőívekre adott válaszokat, Rados úr feltette ezt a kérdést, és ez a koordinációs mechanizmushoz vezet el bennünket. A koordinációs mechanizmus tulajdonképpen, ahogy hallottuk, talán a legbonyolultabb mechanizmus, ilyen típusú mechanizmus, amit vala kidolgoztak, de még mindig nem tudjuk azt, hogy ez hogyan működik. Meghoztuk a politikai döntést a létrehozattal kapcsolatban, és egyhangú döntés született, nem csak állami szinten, hanem azokkal az egységekkel együtt, amikor is a 33 egység a saját kompetenciáin belül fog dolgozni, de a kérdés az, hogy ez vajon működni fog-e. Hát a legjobb autót sikerült összeállítani, most kikerül a garázsból, és meglátjuk, hogy hogyan működik majd. Az intézmények megadták a válaszaikat, ezek állami szintű intézmények, szerkesztársaság részéről, tehát mindez itt ebben szerepel, és koordinációs mechanizmus segítségével kell a végső válaszokat kialakítanunk. Tehát az elkövetkezendő hetekben választ kapunk mind a két kérdésre, egyrészt arra is, hogy hogyan állnak a dolgok a kérdőívre adott válaszokkal, másrészt pedig a koordinációs mechanizmus vajon működik-e. Ami a Republika Szlevszka kérdését illeti, az Európai Unióval kapcsolatos érzéseket, én azt gondolom, hogy nem gondolom azt, hogy ez negatív volna. Én a Republika Szlevszkából érkeztem, alelnök vagyok annak a pártnak, amely 9-ben az öt prioritás közé emelt ezt a témát, és pusztán négy évvel jártunk a háború után, de hát annak idején nem volt nagyon népszerű európainak lenni, de hát ezen az úton szeretnénk tovább menni. És nem igaz az, hogy Európa ellenes hangulat uralkodna a Republika Srpszkában, ott az emberek európaiaknak érzik maguknak, úgy érzik, hogy Európához tartoznak, és szeretnének tovább menni ezen az európai úton. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Nem tudok túl sok részletet mondani ezzel kapcsolatban, de nagyon fontos ezt a különbségtételt megtenni az emberek akarata között, hogy elfogadják az európai szabályokat, illetve a kormányon belüli bizonyos hangulatok között. A kettő nem ugyanaz. Tehát ez nagyon fontos. Elhangzott egy kérdés Papadakis úrtól az országban a vallási vezetők szerepéről. A múltban, a háború előtt, a háború alatt és a háború után is ez problémát jelentett számunkra. De azt gondolom, elmondhatom azt, mind a három kulcsontosságú vallás kapcsán, hogy a megközelítésük teljes mértékben konstruktív. Azt gondolom, hogy ez a valási vezetőkre is igaz, hogy az iszlámot képviselik, a katolikus egyházat és az ortodox egyházat. Természetesen sok vita volt a mindennapi politikára történő hatásgyakorlásról, a politikai vezetők részéről, de ez erről a témáról testületekben nem volt szó. Az én benyomásom az, hogy a mindenki politikára történő befolyásolás gyakorlás nagyon alacsony. Talán a legalacsonyabb, amire valahogy is emlékszem, és én azt gondolom, hogy ez jó. Hiszen fontos, hogy a két dolog elkülönüljön egymástól. Ami az iszlám vezetőket illeti, azt gondolom nagyon fontos látni azt, hogy ők igen világosak voltak, amikor a terrorizmus eh, ellenes közelemről volt a radikalizáció elleni közelemről, és Bosznia-Hercegovina eltökélte magát, elkötelezte magát a globális koalíció mellett, és megpróbálunk tőlünk, eh, tőlünk lehetett megtenni. Mondanék néhány szót Tenok úr kérdésére válaszolva mivel ez is ide tartozik, ami Oroszország szerepét illeti. Azt gondolom, hogy Bosznia-Hercegovinában Oroszország szerepe nyílt. Különösen, amikor veszélyesnek tekintik őket, gyakran ez igen eltúlzott. Természetesen fontosnak tartjuk itt Oroszországot, a Balkán térség számára fontos. Oroszország vannak beruházásaik, különösen a Republika Szrevszkában, de amikor a politikai nyomásgyakorlásról van szó, akkor itt e, nincs olyasmi, ami miatt a vészhangokat meg kéne kongatni. Ez az én véleményem miniszterként. Lavrov úr három alkalommal találkoztam, beszéltem a nagykövettel több ízben is, különböző szinten vannak kapcsolataink, az álláspont világos. Ők elfogadják a mi döntésünket, a mi döntésünk pedig az, hogy jók legyen kapcsolatok Oroszországgal. külkereskedelmi partnereink, stratégiai szempontból, külpolitikai szempontból az Európai Unió az elsődleges célunk. Ezt ők elfogadják, és ennek nincsenek is akadálya, illetve nincsenek negatívumok ezzel kapcsolatban. A golf Az országbeli alapítványokról is szó volt, vannak eh, ügynökségek, intézmények, minisztériumok, akik ezeket eh, követik. Minden alapítvány szoros megfigyelés alatt van, és tudjuk azt, hogy az iszlám Bosznia-Hercegovinában sosem erőszakos módon lépett fel, hanem úgynevezett soft iszlámként és a problémák eh, nagy része importálódott. A helyzetet figyelemmel követjük. Ma nagyon fontosnak tartom elmondni azt, hogy a, a külső harcosokat életi Bosznia-Hercegovina elsőként vezette be azt a törvényt, amely szankciókat vet ki. Megvannak a törvényeink, amely a rekrutálást, a harcokban való részvételt bünteti, szankciókkal sújtja illetve az ilyen típusú szervezetekben való részvételt is. És ennek eredménye más tevékenységek mellett az az a tény, hogy 2016-ban első alkalommal értünk egy olyan évet, amikor senki nem távozott más országba harcosként. Akik visszatérnek, 46-an az elmúlt évben, 27 már kiadatás alatt voltak, mert hát várták a bírósági perüket, és az ügynökségeink is szoros figyelemmel követik őket. hát erre jelentős mértékben összpontosítunk, és jelentős az információcsere más ügynökségekkel és az Egyesült Királysággal fenntartott kapcsolatok. Johnson úr nemrégiben látogatott el Szarajevóba. Nagyon jó volt ez a találkozó vele, és erről nem beszéltünk, tehát nem mi fogunk ebben a kérdésben dönteni. A 2018-as konferenciáról, viszont nem is ellenezzük, nem látunk ebben problémát, hogyha Londonban lenne ez a találkozó. Tudom, hogy vannak olyan elképzelések, illetve dilemmák ezzel kapcsolatban, Felmerül a kérdés, hogy akkor milyen üzenetet küldünk. London ugye kikerült az Európai Unióból, és akkor miért Londonban beszélünk az európai integrációról? A tény az, hogy a régió összes országa érdekelt abban, hogy elmélyüljenek kapcsolataink az Egyesült Királysággal, még akkor is, hogyha éppen távozóban vannak. Gyakran hallottuk már azt, hogy nem más bolygóra távoznak. Szeretnénk ezeket a kapcsolatokat fenntartani. Az Egyesült Királysággal jó kapcsolatokra törekszünk, és a 2018-as konferencia kapcsán nem tudok végső választ adni ez még a kérdése, de részünkről nem láttunk ebben problémát. És hálásak vagyunk Németországnak, az Egyesült Királyságnak, hogy ezt az új eh, kezdeményezést elindították, azért, hogy Bosznia-Hercegovina visszatérhessen az európai integrációs folyamathoz. Ez Berlinben kezdődött, lehet, hogy ezt az ötér ciklust érdemes volna Londonban tehát lezárni de mint említettem, nem mi fogunk ebben dönteni. Ami a e, koordinációs mechanizmus illeti Rados úr kérdését, erre már választottam az előző körben, ami az önkérdését illeti a vámokkal kapcsolatban. Természetesen mi támogatjuk a, a közös fellépéseket, mi így látjuk ezt a kérdést. Ismerem a miniszterek tanácsában a hangulatot, és tudom, hogy a kulcsfontosságú politikusok erre hogyan tekintenek, tehát mi ezt támogatjuk. Az, hogy ez tiédben valósítható meg, ebben nem vagyok biztos, nem miattunk. Vannak dilemmák más nyugat-balkáni szereplők kapcsán is. Tehát lehet, hogy ez inkább az ő kérdésük. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönjük szépen a válaszokat a részletes kérdésekre. Most akkor egy második kérdés fordulóra eh, kerül sor. Ezt ülés szakasz 11-kor eh, szeretném lezárni, ezért, hogy Inszkóról is egyeztetni tudjunk. Nyolc kolléga kért szót, és mindenkinek első percben adok lehetőséget. Eh, Rújca, azt mondja, kezdem. Na, moje planirano pitanje, već ste odgovorili. Köszönöm szépen. Elnök úr, egy kérdést szerettem volna feltenni. Én egy picit más véleményen vagyok a külföldi harcosokról, de hát úgy látszik, hogy önnek más adatai vannak, eltérnek ezek az enyémektől. Örülnék annak, tehát örülök ennek, tehát hogy nulla fő távozik Bosznia-Hercegovinából. Aztán én ellenzem azt, hogy legyen egy unió az unión belül, tehát azt kívánjuk, hogy Bosznia-Hercegovina és minden nyugat-balkáni ország csatlakozhasson, hogyha eljutunk idáig, akkor a bosznia-hercegovinai választó, választási törvény helyzetét kell rendezni azért, hogy mindenki ugyanolyan bánásmódban részesüljön Bosznia-Hercegovinában, tehát a horvátok is ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek tagadhatatlanok azok az eredmények, amelyeket önök elértek, tehát az igaz, de az is igaz, hogy a múlthoz képest, a múltra tekintve más a véleményünk, abban egyetértek önnel, hogy a jövőre tekintsük, és a reformokra összpontosítsuk, de hát hogyha még azt sem tudjuk megoldani, hogy rendezzük a szabályokat, amelyek a Bosznia-Hercegovina és az EU közötti kapcsolatokat szabályozzák, hát akkor eléggé nehéz a helyzet, tehát támogassanak mindenkit, ugye önök számít, önöket támogatja a parlament, Horvátország, az Európai Uniós tagállam ugye már, tehát kérem, hogy használják ki ezt a lehetőséget, és tegyenek meg minden önök, mindentől önöktől telhetőt, hogy javítsanak. Tehát nagyon jó optimistának lenni, de hát dolgozni kell keményen Bosznia-Hercegovinán belül is a párbeszédet tekintve. Köszönöm szépen, a szocialisták képviseletében adom meg a szót. Julie Ward nevében beszélek, mondja a kolléga elnézést, kér Freund úr Julie Ward nevében. Azt mondja, hogy Julie Ward nagyon támogatja a csatlakozást, és a Bosznia-Hercegovinával fenntartott kapcsolatok elmélyülését. Idézem Julie Wardot, Olaszországban vagyok, a boszniai fiatalokkal találkoztam, támogatom az ő aktivitásukat, a művészeteken, kreativitáson keresztül az ilyen események az Európai Unió legjobb oldalát emelik ki. A brüsszeli ülésre ezt az üzenetet küldjük. Megköszönjük azt, hogy a miniszter úr meghallgatja, a külügyminiszter úr meghallgatja az üzenetünket. Az ENSZ főképviselőnek is köszönetet mondunk, aki ugye majd később jön, és azt kérjük a fiatalok nevében, hogy kérem, figyeljenek oda rájuk, tudják, hogy mit szeretnének tenni az életben, rendelkeznek a képességekkel, az ehhez szükséges tudással, támogatásra van szükségük. Nem minden fiatal aktív Boszniában, de nagyon sokan motiváltak a fiatalok a jövő, tehát az ő reményüket nem lehet elvenni, nekik nem lehet csalódást okozni. Támogassuk a fiatalokat, hogy Bosznia tag lehessen, Milica, Irina, Izmir, Milena és mások boszniai fiatalok. Ezt az üzenetet küldte tehát Julie Ward. Köszönöm Freindornak, mondja az elnök, és Weigel következik a liberálisok nevében. Köszönöm Elnök úr, én is üdvözlöm sok szeretettel külügyminiszter urat, és minden jót kívánok a bosznia-hercegovinai lakosságnak. A határral kapcsolatos kérdések, az etnikumok közötti kapcsolatok mindig kényes kérdések voltak a Balkánon, és sajnos most az általános helyzet miatt megvan az okunk arra, hogy aggódjunk nem csak Bosznia-Hercegovinában egyébként. Tehát azért én azt kérdezném öntől először is, hogy a tárgyalásokon hol tartanak arról, hogy ugye a határkérdést a szomszédos országokkal megoldják. Tehát hol tartanak ebben a folyamatban? A második kérdésem pedig konkrétabb. egyetért a horvátokkal a híd témájában, ugye a neohit témájában. Én Dubrovnikban szeretném a vakációmat eltölteni ismét, és remélem, hogy e tekintetben majd látom a gyakorlati megoldást. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm, mondja az elnök, és Kukán úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, miniszter úr, külügyminiszter úr, hogy itt van körünkben. Elég gyakran jön el hozzánk, így a legmagasabb szintű párbeszédet tudjunk folytatni önökkel. És hát ugye tudja, hogy amikor a bosznia-hercegovinai jövőről van szó, akkor számíthat a támogatásunkra. Néhány évvel ezelőtt fogadtuk el állásfoglalást Bosznia-Hercegovináról, és pozitív, konkrét lépésekről szólt ez az Európa felé vezető úton, amelyet önök teljesítettek, és amelyeket pozitívan fogadtunk. De maradt még tennivaló. A reformcsomag az egyik, nagyon fontos ez a jövőbeni fejlődés tekintetében, és a CFSP-hez való igazodás az már egész jó 77%-os, hogyha jól emlékszem, az előző évhez képest emelkedett ez, remélem, hogy így fogják folytatni. Azt tudom, hogy a bosznia-hercegovinai emberek életét megváltoztatni időbe telik, de szerintem az emberek már el így is túl sokat vártak. És azt hiszem, hogy Picula kollégám említette, már ezt a tétlenség ciklusai, ugye választások között. Amikor beindul a választási kampány, akkor ugye minden elcsendesül, és ez megakadályozza a fejlődést. Bosznia-Hercegovinában ugye sok választás zajlik, és ezért ez komoly problémává válik, nem lehet valamit tenni, tudom, hogy nem könnyű a helyzet. Köszönöm, Eduard, mondja az elnök, Lavko asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr, vagy az Ofko asszony. Kukán úr után szólok, aki ugye az összes kérdést fel, kivette a számból gyakorlatilag, amit én is fel akartam tenni. De ami ugye az alkotmányos munkát illeti, és a választójogi törvény megváltoztatását, Ugye vannak itt módosítások, amelyek azért szükségesek, hogy, szükségesek, hogy reprezentatívabbak legyenek a választások. Tehát engem az érdekel, hogy ezek mikor lépnek életbe, ezek a változtatások, és emlékeztetném önöket az Európai Parlament régebbi állásfoglalására. Ugye itt szóltunk arról, hogy a választási törvényel kapcsolatban a legfelsőbb bíróság hogyan lépett, Mostarvárosára emlékeztetnék még, illetve a média pluralitására. Tehát ezekben a témákban el tudná mondani, hogy hol állunk, tehát hol tartanak a problémák megoldásában, és természetesen felteszem a kérdést a képviselőnek is, a nagykövetnek is, hogy ezeket a nehézségeket hogyan oldjuk meg. Köszönöm szépen, most pedig Petir asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Mm, külügyminiszter úr, a Bosznia-Hercegovina által elért eredményeket értékeljük, ezeknek örülünk, természetesen bőven van még tennivaló, hogyha a reformcsomagot valóban teljes mértékben megkívánják valósítani. Az Európai Parlament nemrégiben elfogadott állásfoglalása szól erről is, illetve a választójogi törvény módosításáról, illetve a föderális modellről, amely biztosítaná az összes társadalmi csoport egyelő képviseletét. Aztán pedig a környezetvédelmi normákra szeretném felhívni a, figy- a figyelmet, nemzetközi szabályok vonatkoznak erre, illetve a boszanszki brodi olajfinomító működésének a körülményeit megváltoztatandó, szükségesek bizonyos lépések. Itt a horvát lakosság egészségéről is szó van, amelyek a határ, akik a határ túloldalán laknak, tehát ez mindenkinek a, az egészségét vesz, veszélyezteti. Köszönöm szépen. Egy színház zajlik Bosznia-Hercegovinában, úgy látszik, hogy filozófiai szinten halad a gondolkodás, de a valóság a lényeg, és Bosznia-Hercegovina tudja, hogy nem is létezik. Három közösség létezik, korábban ezek harcoltak egymással szemben, most próbálják támogatni egymást, de nincsen igazi kapcsolat közöttük, ez egy mesterséges államképződmény, belső problémái vannak, és ezt még külső tényezők is rosszabbítják. Horvátország, Szerbia nem segít, ugyanúgy, hogy Macedónia sem, vagy Görögország, vagy Szerbia. Egy olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol a politikai metafizika vagyis a nyilatkozatok szintje és a kiváló törvények semmire nem jók, mert a valóság az, hogy a közösségek egymással szemben fordulnak, ez nem egy ország, ez nem egy valódi állam, szerintem ez nagyon súlyos probléma, és nagyon nagy robanással fenyeget, ahogyan Macedóniában is megvan ez a veszély. Ezért a kérdésem nem az, hogy hány rendeletet hoznak, törvényt, vagy hány minisztériumot hoznak még létre, egyébként Bosznia-Hercegovinában egyébként is burjánzanak a minisztériumok, hanem mit fognak tenni, hogy a társadalom szintjén valóban létezzen Bosznia-Hercegovina, mint állam. Köszönöm szépen, most Péter Leúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, köszönöm szépen, hogy nagyon világosan fogalmazott, és azért, hogy európai ambíciókat dédelget, ez mindig olyas valami, amit üdvözlünk ebben a házban. Úgy tűnik, hogy az önök hazája, hazái, országai olyan kihívással néznek szemben, hogy demonstrálni tudják az egységet a sokszínűségben, és ön nagyon erős tételeket fogalmazott meg a békével, a háború szünetelésével kapcsolatosan. Ez nagyon fontos, de nem elég. Másodszor beszélt a közös munkáról. Úgy gondolom, hogy az európai perspektíva Bosznia-Hercegovina számára, illetve az egész régia jövője, akik csatlakozni szeretnének az Európai Unióhoz, ettől az együttműködéstől függ, ettől a közös munkától. A kérdésem a következő. Hol gondolja, hogy nagyobb dinamizmusra lehet számítani az országban, és ön hogyan gondolja, hogyha erről egy kicsit bővebben tudna szólni, hogyan gondolkodik az egységes piac, a nyugat-balkáni egységes piac gondolatáról? Van, aki azt mondja, hogy két-három év alatt ez megvalósulhatna. Ön hogyan gondolkozik? Illetve Londonról, vagy Johnsonról szeretnék beszélni. Az Egyesült Királyságot ami egyébként az EU-nak mindig, még mindig tagja, teljes körű jogokkal, kötelezettségekkel. Én őt azért még nem húznám le a támogató listáról a Nyugat-Balkán szempontjából. Hat perce van, miniszter úr, a második kérdéskör megválaszolására, hát sok sikert hozzá. Köszönöm szépen, szerintem ez lehetetlenség, de azért megpróbálom. Suvica úr, ami a nulla külföldi harcost illeti, ez a hivatalos adat a Biztonsági Minisztérium részéről, Bosznia-Hercegovinai Minisztériumtól, az egységes piac, illetve a Vámunió ezzel kapcsolatosan is megfogalmazottak észrevételek, most nem tudok a részletekbe bocsátkozni, de mi ezt olyas valaminek látjuk, ami segít nekünk, hogy tovább lépjünk az európai integráció folyamatával hogyha ez a tagságunk helyett merül fel, Bosznia-Hercegovina, illetve a többi nyugat, el, nyugat-balkáni ország is ellenezni fogja. Mi ezt nem alternatívának látjuk, hanem kiegészítő opciónak. A bosznia-hercegovinai választási törvény természetesen eh, minden résztvevőt arra kérek, vagy minden érdekeltet, hogy találjunk megoldást, mi azt szeretnénk elkerülni, hogy az alkotmánybíróság szerepéhez hozzá kellene nyúlni, de politikai megállapodás van ezzel kapcsolatosan, nagyon egyetemen fog most fogalmazni. Most elsősorban a kulcsfontosságú politikai szereplők kezében van ez, Bosznia-Hercegovina föderációjában, vagyis bosnyákok és horvátok kezében azon múlik ez, hogy hogyan tudunk megoldást találni a horvátok számára, abban, hogy valóban meg tudják választani képviselőiket, nem csak Bosznia-Hercegovinán belül, hanem a, a saját federációs parlamentjükben is. A fiatalokkal kapcsolatos üzenetet nagyon fontosnak tartom, Frajndó, de jelentősebb lépésekre van szükség, a kormány részéről, a különböző struktúrák részéről Bosznia-Hercegovinában, állami szinten, entitás szinten, de maguktól a fiataloktól is nagyobb aktivitásra van szükség. Először is szeretnénk feléleszteni a vállalkozó szellemet a fiatalok között. Egy közelmúltbeli kutatás szerint a fiatalok 90%-a érettségi évében, amikor végeznek a tanulmányaikkal, akkor vagy a közigazgatásban, vagy a, köz, vagy a távközlésben szeretnének elhelyezkedni, és nem gondolkodnak abban, hogy saját vállalkozást indítsanak a tanulmányaik után. Ezt is szeretnénk ösztönözni Weigel úr a határokkal kapcsolatosan. Igen, Montenegróval végeztünk, másfél évvel ezelőtt aláírtuk a megállapodást. Horvatországgal, Szerbiával tárgyalásban vagyunk, nincsenek jelentős viták közöttünk, ez politikai, biztonsági nehézséget nem jelent. A folyamat tart a két említett szomszéddal. Most úgy gondolom, hogy megoldást találtunk kezdetektől. Úgy gondoltam, hogy ez technikai kérdés lesz, az előző előtti horvát eh, kormány gondja volt, ez aztán akkor politikai kérdés lett. Amikor technikai ügy lett belőle, akkor úgy gondolom, hogy meg tudtuk találni a megoldást. Két eh, barátságos ország között verünk itt hidat, megpróbáljuk mindenkinek az érdekeit kielégíteni. Horvátország természetesen, és ez megérthető, szeretné a saját területét egységesé tenni. Bosznia-Hercegovinának is megvannak a maga érdekei, majd meglátjuk, hogy ezeket hogyan tudjuk összeegyeztetni. A híd nem épül olyan gyorsan azért, de azért bátran tervezze idénre is a horvát tengerparti üdülést. Kukán úr nagybarátja a Boszniának és a bosnyákoknak. Igen, valóban sok a választás és ez az egyik ötletünk, hogy a választási törvényt megváltoztassuk, és az, és az kormányválasztásokat és az önkormányzati választásokat együtt tartsuk. Ez lehet, hogy túl sok lesz a választók számára, de azért meg lehet ezt tenni. Négy év kell ahhoz, hogy úgy igazából megváltozzon valami a társadalomban hogy mit kell tenni olyan kérdéskörökben, mint Mostár ügye, a sajtószabadság, a horvát nyelvű médiacsatornák, ez mind függőben van, ezek évek óta vitatott kérdések, számomra is nehéz kérdése ez, Rinskolnis úr is beszélt erről, neki lehet, hogy több mechanizmus van a fejében ezzel kapcsolatosan, de majd gondolom többet is fog erről beszélni, minden esetre belső megoldásra van szükség, belső megállapodásra, nem pedig arra, hogy ő rajta keresztül keressünk megoldást. Petír asszony. Ökológia. Nagyon fontos kérdés számunkra, különösen a szennyezés kérdésében. Stír úr az új horvát külügyminiszterrel tartott első találkozóinkon erről egyeztettünk aztán az szerb köztársaság hivatalnokaival, Goicsóral is egyeztettünk, több ülés is zajlott ezután. Volt egy találkozó, amit egyébként a saját jelentésemben is tettem. A horvát elnökkel találkoztam, és az orosz külügyminiszterrel. A finomítóval volt kapcsolatos ez a tárgyalás. Más ügyekről éppen nem is volt szó, Bosznia és a szerköztársaság esetében. A cél tehát a szennyező anyagok mennyiségének csökkentése. Én legalábbis a stíróral tartott tárgyasaim során ezt tartottam fontosnak. Most valóban sok problémát jelent ez a helybeli lakosok számára. Nát úr, nagyon súlyos véleményt fogalmazott meg, de érzem mögötte a jó szándékot. Hálás vagyok ezért. Valóban az ön megszólalásának a fő üzenete, és most nem is akarom ezt túragozni, jobban össze kellene fognunk, egymás felé fordulnunk, három olyan közösség, ami teljesen egyé nem válhat soha, de többet kell egymással kommunikálnunk, Macedóniára is igaz ez, teljesen egyetértek önnel, nagyon remélem, hogy jó irányba indulnak el a dolgok, de azért el kell mondanom, hogy azzal nem értek egyet, ha egyáltalán jól értettem az észrevételét, hogy Belgrád és Zágráb szerepét hogyan látja. Én nem úgy gondolom, hogy ők a probléma részei. Horvát és szerb oldalon úgy gondolom, hogy jogos az aggodalom, és a megközelítésük konstruktív. Szerbia kormányával volt egy közös találkozónk, illetve Horvátország kormányával is kapcsolatosan június elején fogunk találkozni. Remélem, hogy valódi infrastruktúrális, valódi életközeli kérdésekkel fogunk tudni foglalkozni és tovább lépni, és Petella úr, Peterle úr, amit kérdezett, hogy hogyan tudunk együttműködni ez nagy kérdés Bosznia-Hercegovinában, talán a legnagyobb. Még az ilyen tárgyalások is, amelyek a választási törvényről szólnak, illetve a reformnapirendről választ fognak adni erre a kérdésre, illetve a közös piac és a vámunió kérdésére. Ez nagyon lényeges számunkra, ezt elismétlem, és ha valóban meg fog ezt történni, ezt úgy látjuk, hogy olyas valami, ami a csatlakozási folyamatot, az integrációs folyamatot felgyorsítja, de nem azt kiváltja. Köszönöm szépen. Minister Chinadak, let me make three remarks. Köszönjük szépen, miniszter úr. Szeretnék három megjegyzést tenni. Köszönjük szépen, hogy eljött erre az eszmecserére, és megválaszolta az összes kérdésünket. Nagyon értékes információkat kaptunk. A második elnézést szeretnék kérni, hogy a családi nevét hibásan írtuk. Az A, a en után az A kimaradt. és a szakbizottság nevében szeretném mondani, hogy a konstruktív párbeszédet folytatni szeretnénk önnel, az ország a képviselővel, miniszter úrnak és nagykövet asszonynak szeretném mondani, hogy ez a szakbizottság továbbra is támogatást tud nyújtani Bosznia-Hercegovinának, azon a fantasztikus országának. Köszönjük, hogy eljöttek, és kellemes napot kívánunk Brüsszelben. Hölgyeim és uraim, And we now come to our next item. A következő napi rendi pont. Valentin Inszkóval folytatott eszmecsere az ENSZ boszniai hercegovinai főképviselőjével. Herzlich willkommen. Grüß Gott, danke für den schönen Empfang. Ja, wo sitzen Sie? Sie sitzen hier. Ja. So, lieber herzlich willkommen. Lady Kedves eh, Ensko, üdvözlünk a 14-es napi rendi pont következik. Üdvözlöm Valentin Inszkó urát, az ENSZ boszniai hercegovinai főképviselőjét, akinek szerepe az többek között, hogy eh, a Daytoni béke folyamat watchdogjaként eh, dolgozzon. Családának miniszterelőn követte a vitát, tudja, hogy miről van szó szóval a szakbizottságban, hallotta a kérdéseket is, amelyeket a kollégák feltettek, és azt javaslom, hogy először tartsa meg a bevezetőjét kb. 10 percben, utána pedig lehetőség lesz kérdések feltevésére. Parancsoljon önnél szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem olyan könnyű 10 percben beszélni egy olyan országról, amelynek eh, négy vallása van, eh, két egységre oszlik, eh, két ABC-vel um, dolgoznak, és egy nemzetközi közösség tagjai is. A kihívások jelentősek, ez az én filozófiám. A régióban megváltoztak drasztikusan a 90-es évek óta Bosznia-Hercegovinában is a stabilitást fenyegető tényezők megvannak. Ezeknek a fenyegetéseknek az alapját a megosztó politikában eh, kell keresni az politikai pártok részéről, és ez a megosztó jelgő politika nem célra vezető. Bosznia-Hercegovina jövője szempontjából, és tudjuk azt, hogy bizonyos politikai pártok vezetői pusztán a hatalmukhoz ragaszkodnak és privilégiumaikhoz. A bizonyos politikai politikusok számára ez egy pénzügyi motivum, és ha megnézzük, hogy ebből mi kerekedett ki, akkor ez a stabilitás szempontjából sokkal fenyegetőbb dolog. Az ország megosztottsága az etnikai oltártozás alapján. Nem szeretném arról becsülni Bosznia-Hercegovina előrelépéseit az elmúlt időszakban az EU felé vezető úton. Ez az előrelépés jelentős, a 2016-os év igen sikeres volt számukra. És hogyha Bosznia-Hercegovina jövőjéről beszélünk, akkor azt gondolom a korai jelöltségi státusz és a késői tagság célra vezető lehet. Hogyha valakinek tagjelölt státusa van, akkor um, nagyon fontos uh, egy tagsági cselekvési terv kidolgozása azért, hogy a NATO várakozó termében is helyet foglalhasson Bosznia-Hercegovina. A saját véleményemet az elmúlt évben tapasztalatokra alapoztam, Ebben az időszakban főképviselőként dolgoztam, és hosszú távú trendeket is látok kirajzolódni, nem csak az elmúlt hónapok trendjét. A megosztás új formáinak kialakítása e, a retorikában is megjelent, a megosztó ügyek továbbra is megvannak, például az EU, EU-s integráció bizonyos politikusok számára, a háború következménye is napirenden vannak. 25 nappal ezelőtt, 25 évvel ezelőtt kezdődött meg ez a háború, a jogállamiság kérdése nagyon fontos, és az igazságszolgáltatás döntéseit figyelembe kell venni. A, a polgárjogokat is lábbal tapossák, nyolc évre választhatnak önkormányzati képviselőket, és bizonyos polgárok nem vállalhatnak köztisztséget etnikai hovatartozásuk miatt. A Nemzetközi Bíróság előtt bíróság eljárította a Szerbiát, Bosznia Hercegovina, ez is csak a megosztottságot mutatja. Első alkalommal találkoznak ma, azt gondolom, három hónap után. A politikai erők proaktívak voltak, amikor a visszatekintő politikákról van szó. Megtagadják bizonyos kis etnikai csoportoktól a saját nyelveken való jogot. Jajcéban a szerb és horvát hallgatók protestáltak az ellen, hogy szegregálják az iskoláikat. A tanulók értik azt, hogy az ország számára ennek milyen sős következményei lehetnek, de talán a politikusok ezt nem értik. Bosznia-Hercegovina lakossága aggódik. Több tízezer ember elhagyta már az országot, a külföldi beruházások aránya csökkent, csökkent, és mindez erős ellentétben áll a 2006-tal, amikor a struktúrális reformok kapcsán bizakodó volt az ország pozitív, két védelmi miniszter volt, három hadsereg 11 évvel ezelőtt, most egy védelmi miniszter van, létezik a kém elhárítás, van zászlójuk, és egy megfelelő erős ők határrendőrség, stb. De nemzetközi közösség az elmúlt tíz évben sikeres volt, és kész volt arra, hogy ambiciós változásokat valósítson meg. És meg voltak győződve arról, hogy a politikai bátorság eredményre vezető. Néhány politikus úgy érzi, hogy a nemzetközi közösség egyre gyengébb lesz, egyre fáradtabb, és ha egyszerűen ott maradnak, akkor érinthetetlenné válnak. A nemzetközi közösség, az Európai Unió fontos, hogy megértse ezeket a folyamatokat, illetve megerősítse, felgyorsítsa a saját folyamatait. Ez egy sürgető kérdés. Az Európai Unió érdekelt abban, hogy stratégiai szempontból az ország újra bekapcsolódjon ezekbe a folyamatokba, többok miatt is. Bosznia-Hercegovina Nyugat-Balkán országa, béke van, és nélkülözhetetlen Európa a saját stabilitása szempontjából is úgy, és nemrégen megválasztott szerb elnök, ezt szintén érti. És az alapvető integrációs jogok megtartása. Plankovic, horvát külügyminiszter szintén jelentős védője a stabilitásnak a régióban, és több alkalommal segített Bosznia-Hercegovinának. Bosznia Hercegovina több etnikumú, több vallású ország, 400 éven át nagyon sok vallás volt, és az emberek ismerik az együttélést. Tehát nagyon fontos a megbékélést, a toleranciát megtartani, és Bosznia-Hercegovinában az európai életet megtartani. Azok a hibák, amelyeket az elmúlt időszakban tettünk, az Európai Unió is, és hozzájárult a tragédiához a Balkánon. Nagyon fontos, hogy kötességünknek érezzük a segítést. És ezzel egyetemű jelzést küldhet az ország a régió számára is, hogy megfelelő döntést hozott. Kedves kollégák, a 60. évfordulója a római szerződésnek emlékeztet bennünket arra, hogy Európa hol tartott a második világháború után, és hogy miről is szól az EU. Békéről, stabilitásról, fellendülésről. Az euróatlanti vízió, amelyet Bosznia-Hercegovina lakossága és magukénak éreznek, azt jelenti, hogy csak azért, mert igazunk van, magától rendeződik minden. Hogyha az osztrák sötőügynökségnek hihetek, akkor Szerbia a kollektív biztonsági szervezet tagja, amelyet Oroszország vezet, és szeptemberben Kazasztánban lesznek manőverek, de ezt ellenőriznem kell. Az orosz nagykövet Szarajevóban azt mondta, hogy természetesen van alternatíva. Jelentősek a kihívások, az integráció nagyon fontos, és a, a reformok, amelyek a hercegovinát egy modern, működő országát tehetik. Amikor működőképesről beszélek, akkor nem arra gondolok, hogy centrizált kell, hogy legyen. Optimizmus, optimista vagyok. Bosznia-Hercegovinában sikereket értünk el, amikor eltökéltek voltunk és ambiciózok, funkciózusok, hogyha megint eltökéljük magunkat, akkor azt gondolom, hogy megfelelő eredményeket tudunk elérni. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Insko, for your remarks. We now... Köszönöm szépen a megjegyzéseit. Nagyjából 15 percünk van, fél 12-kor a Költségvetés és a Deve Bizottsággal van közös találkozónk összesen nyolcan akarnak beszélni egy másfél percben legfeljebb Kukán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Inszkoviár úrat, nagyon örülök, hogy itt van. Azzal kezdeném, hogy nagyon kevesek rendelkeznek ilyen eh, kiváló intézményközi memóriával, mint ön Bosznia-Hercegovinával. Én szeretnék gratulálni, hogy megvédték az, a béke megállapodást. Köszönetet és tiszteletet érdemel mindez. Két kérdésem van. Kérem, hogy beszéljen a regionális dinamikáról és a kétoldalú kapcsolatokról Bosznia-Hercegovina tekintetében, melyek azok a külső szereplők, amelyek nagyobb hatása lehetnek az országban. És hogyha a 2013-as népszámlálás eredményéről tudna beszélni, a statisztikai intézet adatai alapján van arra elképzelés, hogy egy közös népszámlálási eredményt köz tegyenek, és folytatódjon a párbeszéd. Köszönöm szépen, Picula úr. Köszönöm szépen. Mindig örülök, hogyha itt van a Ninszor úr, az eh, Európai Parlamentben is beszélhetünk önnel. Nagyon örülök, hogy elmondta, hogy Bosznia-Hercegovina funkcionális és nem centralizált ország kell, hogy legyen, ebben egyetértünk. A kérdésem, mi Bosznia-Hercegovina valós sága ma. Dayton és az Európai Unió hatása között mi a kapcsolat? Ezzel kapcsolatosan mennyire erős vagy mennyire gyengék a bosznia-hercegovinai intézmények, azok, amelyek a nemzetközi közösség által létrehozott, a háború után létrehozott intézményeket váltják fel. Ön említett néhány incidenst, például a népszavazás a szerköztársaságban, vagy amikor megpróbáltak jogi eljárást indítani Szerbia ellen, mi a prioritás akár csökkentésben, vagy milyen sikere lehet az Európai Uniós csatlakozásnak az országban. Hogyha ez a kettő párhuzamosan folyhat, ez nagyszerű, de arra is sok jel mutat, hogy ez nem így van, és sok mindenre van még szükségeben az országban, amelynek a parlamentját, parlamentjét önvezeti. Köszönöm, Rados úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Inszka úrnak és a főképviselőnek, hogy eljött velünk, az, eljött hozzánk az EFET ülésre. A kérdésem a boszniai, bosznia-hercegovinai alkotmánybíróság döntésével kapcsolatos. Ez kimondja, hogy az alkotmánybíróság döntései a két entitás szintjén illegálisak. Ezek szerint az ország törvény ellenében működik. A többségi népességnek joga van képviselőit megválasztani a parlamentben, a, az országgyűlésben amelynek egyébként a feladata, hogy a különböző népek érdekeit védje. Hogyha ez a politikai akarattal szembe mutat, vagy az eh, alkotmányjal szemben, akkor mi történik? A korábban ezt eh, a tisztet betöltő kollégái, elődei beavatkozást választották, ön pedig ennek az ellenkezőjét. Én most nem akarom az ellenkezőről meggyőzni, de azért kíváncsi vagyok, hogy hogyan gondolkodik a Bosznia-Hercegovinában uralkodó alkotmányos helyzetről. Köszönöm, Szuica úr, asszony. Köszönöm, elnök asszony. Inszka úr, üdvözlöm az Európai Parlamentben. Röviden. Hogyan gondolkodik a választási törvény megváltoztatásáról? Ön szerint ez meg fog történni? Amennyire tudom, nem válasz nem változtatható meg választásében évben ez a törvény, tehát ennek idén kell megtörténnie. Vannak-e bízható adatok arról, felmérések, hogy hogyan gondolkodnak az, az bosznyák állampolgárok az Európai Unióról? Kérdés, hogy Boszniának változnia kell-e, hogyha Bosznia nem akar változni, változtatni, akkor az Európai Uniónak kell a kritériumokon változtatni, ez nem valószínű, hogy meg fog történni, úgyhogy a reformok végrehajtásában és a belpolitikában ezek szerint önöknek kell változást eszközölniük. Freund úr. Köszönöm Inszkó úr, hogy eljött hozzánk. Ha jól értettem a szavait, akkor azt sürgeti, hogy Európa erősebb szerepet vállaljon fel az alkalm, a csatlakozási folyamatban. Visszemlékezve arra a helyzetre, ami kialakult más kelet-európai országokkal kapcsolatosan, amelyeket nem akarok név szerint említeni, volt egy olyan érv, hogy túl gyorsan haladtunk hogy nem vártunk eleget, hogy a jogállamiság, a korrupció elleni, korrupció elleni fellépés megfelelően gyökeret verjen az adott országokban. Az érv akkor úgy hangzott, hogy majd ha az Európai Unióban lesznek, akkor majd magától megoldod, megoldódik ez a probléma. A kérdésem tehát, valóban ez a jó eljárás, vagy milyen jó eljárás? Nem kellene kívánunk azt inkább, hogy az európai értékek, amelyek fontosak az Európai Unió számára, azok gyökeret verenek az adott országban, vagy pedig azt mondja, hogy Bosznia-Hercegovinát a hibáival együtt fogadjuk el, és aztán majd kimozogják ezt az Európai Unión belül. Köszönöm szépen, Weigel úr! gost! Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, ön is megérti, hogyha a mi anyanyelvünken szólok, és így teszem fel ezt a kérdést. Nagyon sok türelemről tett tanúbizonyságot, és konstruktív megközelítésről a bosznia-hercegovinai évek alatt és ez megbecsülést érdemel, különösképpen azért is, mert szimbolikus üzenetet hordozó helyzetekben is részt vett Bosznia-Hercegovinában. Ez a szimbolizmus a Nyugat-Balkánon mindig a legkényesebb pontja volt bármilyen fajta párbeszédnek. Én itt a megemlékezésekre gondolok, a szervköztársaság Irakban, a srebrenicai, sebre, sebrenicai eseményekben, és így tovább. Ez a szimbólum sorozat, ez a szimbolizmus arra is emlékeztet mindenkit, hogy az etnikumok közötti kapcsolat kiépítése továbbra is nyitott kérdés. És ezért szeretném ennek a következő kérdést feltenni az ENSZ főképviselőjeként. Mi a véleménye? A Nyugat-Balkán egésze, ugye kritikus helyzetben van. Mit gondol ön, az érdeklődés ebben az irányban elég erős? Köszönöm, végül pedig Szofko úr, és aztán pedig Gáler úr. Szofko asszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a főképviselőnek is, rövid leszek, mert Rados és Sojca kollégák már feltették azokat a kérdéseket, hogy mi lesz a választási törvény, illet végrehajtásával vagy módosításával, az alkotmánybíróság határozatával, és így tovább. Emlékeztetnék még arra, hogy a védelmi politikai reformokat úgy hajtották végre, hogy legitim módon megválasztottak egy elnökségi tagot horvát oldalról, aki képes volt végigvinni ezeket a védelmi reformokat Bosznia-Hercegovinában, felépíteni államszinten a védelmi minisztériumot és a titkosszolgálatokat. 2011-ben a platformkormány létrejött a federációban az ön döntésének hála. Nem gondolja, hogy választási törvény változtatás nélkül, illetve a 2018-ban egy olyan helyzetben, amilyen most a Bosznia-Hercegovinai Federáció további instabilitást teremt, és további döntéseket fog majd igényelni öntől, ha Bosznia-Hercegovinát stabilá akarjuk tenni, akkor legitim kormányközi képviseletet kell megteremteni. Én azt kívánom, hogy ön az összes tényezőt befolyásolni tudja annak érdekében, hogy ez a kompromisszum megszülessen. Köszönöm, Gáler úr. Wenn er Konflikt mit Ansage. Herr Dodik hatte sein erstes Referendum. Az első népszavazás Dodikban megvalósult, és Szarajevó ezt nem tudta megakadályozni, amikor lenne második népszavazás, akkor sem lettek volna ebben a helyzetben. Kérdésem, a legrosszabb esetre fennálló szenáriót el tud-e képzelni, hogy mondjuk megtartják a második népszavazást, 99%-ban megerősítik, más utána következően a Poroszországot elismeri. Hogyan szeretnénk ezt megakadályozni? Hát ott a csapatok alacsony szinten mozognak, olyan csapatok, akik készenlétben állnak. Hogyha Szarajevó nem tudja megakadályozni, hogy ezt tartja, akkor nekünk kell ezt megtennünk. A kérdés az, hogy készek lennénk-e arra, hogy a csapatok erősítésére gyakorlatokat szervezni. Ez egy konkrét eh, jel lenne Dodik felé, hogy eh, nem, nem a második népszavazást tartani. Én politikai szempontból el akarom élni ezt, hogy erre sor kerülhessen. De én nem szeretném azt, hogyha ezek a szellemek kibújnának a föld alól. Tehát megelőző jellegű eszközeink vannak-e, például a csapatok erősítésével? Köszönöm. Vielen Dank, Michael Gala. Herr Insko, Sie haben jetzt einige wenige Minuten Zeit. Köszönöm szépen, Michael Gala. Valentin Inszkózinak néhány eh, perce van még a kérdések megválaszolására. Parancsoljon. For your question, for your flowers also. Köszönöm Edward a kérdéseket és a virágokat, szóvirágokat is. Az Infostat is megerősített egy-két dolgot. Én csak annyit tudnék mondani, hogy vannak különbségek a szerb oldal és a posnyák horvát oldal között. Picula úr Néha ugye rövid az idő, és azért egyszerűsítenünk kell a dolgokat, de én inkább több Brüsszelt szeretnék látni, de Brüsszelnek valóban prestigtív szerepet kell fölvenni. Nem engedhetjük meg, hogy vákum alakuljon ki Bosznia-Hercegovinában. Masszívan jelen kell, hogy legyünk. És a prioritásokról szólva, hát miután ennyi évet eltöltöttem Bosznia-Hercegovinában, valóban az kell, hogy mondjam, hogy a jogállamiság, nagyon erős főügyész, Miért van most Romániában ezer ember börtönben, politikusok, üzletemberek és így tovább? Azért, mert az, az ügyész megvan erősítve, az ügyész szerepe erős. Tehát Bosznia-Hercegovinában is nem csak gazdasági kérdésekről van szó, hanem a jogállamiság. Radosul 40 ezer döntést hoztunk meg, és ugye nem mindegyiket hajtották végre, Szarajeva esetében sem, tehát az alkotmányos bíró, az alkotmánybíróság minden döntés, hogy a Lubicska is sem ö, került végrehajtásra, sajnálatos, mert az alkotmánybíróság az nem egy ilyen alakárt kérdés, hogy ami tetszik, azt végrehajtom, ami nem tetszik, azt nem, itt nem lehet válogatni, hanem elvileg ez ugye egy kötelezettség mindenkinek, az alkotmánybíróság döntései tiszteletben kell tartani. Aztán kérdeztek még tőlem a választási törvényről, ez különösképpen a Lubics ügy miatt meg kell változtatni a, ezt a törvényt politikai értelemben is. Vannak itt politikai ö, igények, de technikai szempontból is változtatásokat kell eszközölni. Nincsenek például ilyen átlátható, átlátszó műanyag urnák, vagy üvegurnák. Volt egy ezt észt szakértő, aki azt mondta, hogy elektronikus szavazást is be lehetne vezetni, ami Észtországban jól működik, tehát sok mindent lehetne javítani, lehetne ellenőrizni, hogy a halottak nevében ugye ne tudjanak szavazni, és így tovább. Sok politikai kérdés is van itt, de én teljes mértékben támogatom azt a szándékot, hogy, hogy itt három testvérről van szó, a kisebb testvérre különös, különleges figyelmet fordítsunk. Mert ugye nyilván papíron minden joga megvan, de a gyakorlatban is meg kell, hogy ez valósuljon. Papíron akár több jogot is kellene adni neki, a kisebb testvérnek, és ez nekem nem is jelent dilemmát. Aztán az EU erősebb szerepével kapcsolatban teljes mértékben egyetértek, a jogállamiságra megint rákérdeztek, és ugye a sok tennivalóra. Jó úton van Bosznia-Hercegovina, de ahogy mondtam, azt a sürgősséget kellene valahogy beépíteni, mert nem a bürokratikus, nem csak egy bürokratikus technikai folyamatról van szó, hanem sürgősen kell lépni. A Balkánon a maga, csak ez a bürokratikus folyamat önmagában nem működik, lendületet kell adni neki, tehát a politikai sürgősséget meg kell, hogy értse mindenki. Az is elhangzott, hogy Bosznia-Hercegovinát a hibáival együtt fogadjuk el. Igen, én azt mondom, hogy igen, fogadjuk el jelöltként, nem tagállamként. Mert ha valaki jelölt státuszba lép, akkor már megvannak a kötelezettségei az EU-val szemben, többet és gyorsabban kell teljesítenie. A tagjelölt státusz és a válás között rengeteg a tennivaló, ez egy egész gépezet gyakorlatilag, tehát a maga a tagság sokkal később jön, ez az átmeneti folyamat viszont nagyon fontos, ami a tagjelöltségtől a tagságig vezet. Igen, Vajga képviselő, és sajnálom, ugye Bosznia-Hercegovinában tényleg aránytalanul használják a szimbólumokat, mindegy, hogy megemlékezésekről van szó, vagy bizonyos történelmi dátumokról, akár több évszázadra visszamenőleg is, a kulturális megemlékezésekre szükség van, talán a megemlékezés kultúrájáról legjobb példát Németország ad, ha Berlinben emlékművek vannak egymáshoz közel, de ez a fajta kultúra, a megemlékezések kultúrája, ami Németországban kialakult, Bosznia-Hercegovinában még nincs meg, de persze lehetne fejleszteni. A fiatalok valószínűleg nagyon hálásak lennének, ezért, és a történészek kezébe, akadémikusok kezébe lehetne adni a múltat, a politikusok pedig foglalkozzanak a saját munkájukkal, mert egyébként kiürül az ország, nagyon sokan távoznak a fiatalok közül, ahogy a miniszter úr is mondta, a fiatalok 70% az állami cégeknek szeretne dolgozni, de ugyanennyien mondják, hogy külföldre is mennének. Zovko asszony a választási törvény, illetve a választásokról már elmondtam, hogy ugye nyilván a legjobb az, hogyha nagy lelkűen lépünk, és ezt az évet egyetértek fel kell használni a munkára, mert a következő évben választások lesznek, tehát a 2017-es évet munkával kell eltölteni, össze kellene kombinálni az önkormányzati, illetve a állami szintű parlamenti választásokat, és így tovább, mert ugye állandóan választások vannak az országban, még a pártokon belül is választások vannak, tehát állandóan zajlik valamilyen fajta választás, de így nem lehet békében dolgozni tehát ezeket a választásokat valahogy időz, egyszerre kellene időzíteni. Aztán nem akarok spekulálni a legrosszabb forgatókönyvről, hogyha a szerb oldal el szak, akarna szakadni, az biztos, hogy konfliktusokat okozna, de én nem spekulálnék erről. Inkább önökhöz fordulnék azzal a kéréssel, hogy kérem, ha tudják befolyásolni, akkor befolyásolják az EUFOR mandátumát, meg kell ezt hosszabbítani, mert sikertörténet, nagyon jól működik, egyáltalán nem kerül sok pénzbe, gyakorlatilag egy olcsó biztosításról van szó, az EUFORT támogassák, szimbolikus jellegű az egész, ugye 60 ezerről 600-nál tartunk most már csak, de politikai jelentősége is nagy. Tehát Bosznia-Hercegovinában a helyiek pozitívan ítélik meg az EU-fort, ez egyfajta biztosítéka annak, hogy nem robban ki újabb konfliktus. Nincsenek új adataim, ami a 60-80 százalékos támogatást illeti, az Európai Unió támogatottsága 60 és 80 százalék között mozog tehát. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre, minden jót kívánunk önnek személyesen is, és csapatának is a munkához Szarajevóban. Most pedig lezárhatjuk a külügyi bizottság ülését. Emlékeztetek mindenkit, hogy május másodikán délelőtt és délután fogunk találkozni, illetve május harmadikán délelőtt 12 óra 30-ig tart az ülés. Tehát viszontlátásra!